République tunisienne. A tunéziai köztársaság. A tunéziai köztársaság elnöke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt kollégák! Mosszev Mázuki elnök urat nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük itt Strasbourgban körünkben. Herr Präsident, während Sie... Tisztelt elnök úr! Az ön hazája. Szokri Belaidot gyászolja a Népfront vezetőjét, akit ma reggel brutálisan meggyilkoltak, a leghatározottabban elítéljük ezt a támadást. Tudjuk, hogy a tunéziai szervek minden megtesznek annak érdekében, hogy a felelősöket, eh, fele, eh, az elkövetőket felelősségre vonják, eh, nem úszhatják meg büntetlenül a felelősök ezt a borzasztó bűncselekményt. Szeretném együttérzésemet kinyilvánítani mind az elhunyt családja, mind a tunéziai nép irányában a demokrácia, az egység és a januárban megszerzett, 2011. januárjában megszerzett eh, szabadság minden áron fenntartandó Tunéziában. Elnök úr, ön egy bátor, büszke nép egy bátor, büszke nemzet vezetője, egy olyan népé, amely az egyik világ egyik legkorruptabb rendszerének vetett véget két évvel ezelőtt. Elnök úr, az ön jelenléte ma itt lehetőséget ad számunkra, hogy megemlékezzünk mindazokról a tunéziaiakról, akik életüket adták a szabadságért, a demokráciáért. Üdvözlőjük Önt itt az Európai Parlamentben, elnök úr, és egyben itt Strasbourgban olyas valakit üdvözlünk, aki 15 évig várt ebben a városban türelemmel a lehetőségre. Marzuki úr, élettörténetét pár perccel ezelőtt meghallgathattam. Strasbourgban élve végignézte, ahogy ez a parlamenti épület eh, készült, ahogy a semmiből felépítették ezeket a falakat, tulajdonképpen szomszédunk volt itt élt a szomszédban. Elképesztő, hogy számüzetésben itt tulajdonképpen az Európai Parlament épületétől egy sarokra élt. Elnök úr elmondta, hogy mennyire megható pillanat ön számára, hogy ebben a házban szólhat, Tunéziát képviselve, abban az épületben, amelynek az építését szemmel kísérte szemüzetésében. Nagy megtiszteltetés számunkra is, hogy itt van ma közöttünk. Az ön hazája a demokráciát, a jogállamiságot próbálja kiépíteni. Hosszú, fáradtságos, kanyargós út vezet a demokráciához, a jogállamisághoz, ugyanakkor meggyőződésem, hogy nincs visszaút, tovább kell menniük ezen az úton, az ön hazájának folytatnia kell a megkezdett munkát, a demokrácia felé tovább kell haladnia. Decemberben jártam hazájában először egyébként, Tunéziában, Tuniszban, és nagy elfogadottsággal jártam abban az országban. Tudnék, nem tudtam, hogyan áll az átalakulás abban az országban, és meg kell mondjam, az ottani tapasztalatok alapján, a bátorsága a, a, a tunéziai embereknek elképesztő volt. Baráti és nyílt szavakkal ismertette velem, hogy az ön szerepe elnökként az, hogy bizalmat teremtsen, teremtsen Tunéziában azok számára, akik a demokrácia javítása, a jobb életkörülmények érdekében harcolnak, nekik teremtsen jövőt és reményt. És ebben támogatjuk az ön elnökségét, ezért hívtuk meg ebbe, ebbe a házba, és erre számíthat joggal, erre a támogatásra részünkről. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy eljött, öné a szó. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, kedves barátaim! 1996 és 2001 között a diktatúra megtiltotta, hogy elhagyjam Tunéziát. Az Európai Parlament erre úgy adott választ, hogy egy szimbolikus útlevél, útlevelet adott át kisebbik lányomnak 2000-ben, az úgynevezett szabadság útlevelét. Ennek a védnökei Ellen Flotre, Jean-Pierre Thierry, Michel Rocard, Astrid Tors, Gianfranco Dell'Alba, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Ducarme, José Maria Mendiluce, Alain Lipitz, Fodé Szila, Anima Thierry, Boumedien, Cecilia Malmström, Maria Arlette Carlotti, François Grostet és François Zimere voltak. Engedjék meg, hogy mélységes hálámról biztosítsam őket. A tunéziai nép, a demokratikus arab nép az európai intézményben mindig hűséges támogatóra lehet. Hölgyeim és uraim, a 90-es évek végén azt írtam, hogy a 18. évszázad a francia és az amerikai forradalom évszázada volt, a 20. évszázad az orosz és a kínai forradalomé, a 21. pedig az arab forradalom évszázada lesz. És ezt nem a kávézacból olvastam ki, hanem úgy vélem, hogy a történelmi könyvekben olvashatunk erről. A nagy nemzetek nem követnek el öngyilkosságot, és nem is hagyja el őket lassan az élet, hanem amikor úgy tűnik, hogy mélyebbre már nem süllyedhetnének, akkor saját erőből kimásznak a mélységes válságból. És az arab forradalom zárta le a korábbi kudarc sorozatot, sikerre vitte az ügyet. Az alapvető kérdés, hogy valójában jó vagy rossz volt a forradalom, esély vagy veszély jelentkezik-e benne. Hogy ezt megértsük, empátiára van szükség. Enélkül nem érthetjük meg, hogy mi történik, mi bontakozik ki a szemünk előtt. Tehát nem csak a figyelmüket kérem, hölgyeim és uraim, hanem az empátiájukat is szeretném kiváltani. Igen, az arab forradalmak Európa számára komoly problémát jelenthetnek. Már is bontakoznak ki az első kezek sorában. Először is rendezetlen állapotok alakultak ki, polgárháború, például regionális háborúk, mint Szírián belül a konfliktus. A tunéziai diktatúra bukásának nyomán hasonló problémák bontakoztak ki. Fiataljaink úgy gondolták, hogy Európában azonnali jólétet találnak, és emiatt megrohanták a hajókat a partok mentén. Azután az úgynevezett dzsihádista szalafizmus, az iszlám szélsőségesség jelent fegyveres veszélyt. Az Al-Qaida az egész világra veszélyt jelent, északi területeket fenyeget Maliban, és a francia beavatkozás nélkül is mindenképpen egyfajta nemzeti fenyegetést teremt ez az alapvető kihívás, miután a diktatúra kedvezményezettjei alól kihúzta a szőnyeget a forradalom, most meg kell birkózni az utóhatásokkal a diktatúra bukása nyomán. Hölgyeim és uraim, a pohár csak félig telt. Nincs mitől félni az arab forradalmak kapcsán, hiszen ez nem nacionalista, nem idegen gyűlölő forradalom sorozat volt, és nem nyugat ellenes, nem is Izrael ellenes forradalmi történések zajlottak. A dzsihadista szalafisták a sajnálatos iszlamofób videó nyomán erősödtek meg, és mindössze néhány száz harcos tudtak összegyűjteni a figyelő nyugati rosszalló tekintetek figyelme alatt. Alapvetően az arab forradalmak, szociális forradalmak, a társadalmi viszonyok és a gazdasági viszonyok átalakítását célozták. Alapvetően azért nem kell félni az arab forradalmaktól, mert demokratikus forradalmak. Tunéziában, Líbiában, Egyiptomban az iszlamista erők nyerték a demokratikus választásokat, de ugyanakkor a világ háttere, illetve a kibontakozó szemlélet éppen, hogy a demokrácia jegyében okozta ezeket a változásokat. Tehát az iszlamizmus doktrinája nem a demokratákat alakított át, hanem éppen fordítva történik. Tehát lassanként az iszlamisták állnak át majd a demokrácia eszmerendszerére. Valójában játékot űznek-e, manővereznek, előfordulhat, de ez vallásos diktatúrákat helyez majd ismét nyerekbe, amelyektől egy újabb forradalom szabadítja meg az arab világot. Azok, akik iszlámista térről beszélnek az arab tavasz ö, nyomán következő lépéseként, azt hiszem, hogy szem előtt tévezték a társadalom sokszínűségét. Hölgyeim és uraim, egyelőre semmi sem tekinthető véglegesnek, lejátszottnak ebben a folyamatban. Tunézia a hazám, amelyet legjobban ismerek, a lehető legkisebb emberi veszteséggel oldotta meg ezt a kihívást. Szíriában sajnos ez nem sikerült, a szabadság nagyon sok ember életbe eh, került, és a az arab nép számára humanitárius, illetve politikai felelősséget is jelent. Mérsékelt, laikus, illetve demokratikus társadalmi berendezkedése törekszünk. Természetesen a hagyományok követői összeütköznek a modernizmus híveivel, és le kell vezetnünk az átmenet folyamatát. Működik Tunéziában a kormány. Ezt az jelzi, hogy 2011-ben még mínusz 1,8% volt a GDP növekedés, illetve csökkenés, 2012-ben már plusz 3,5%-ot ért el. Ugyanakkor vannak olyan funkcionális területek, konfliktusok, ahol a plurális társadalom kialakítása nehézségekbe ütközik. Konszenzusra kell törekednünk, és ennek érdekében a következő két-három hónap során ki fogjuk dolgozni a demokratikus állam alkotmányát, és megállapodásra törekszünk. De 50 év berögzött viselkedési formáit nem lehet egy-két év alatt megváltoztatni. Tunézia modern szemléletű, és a szegénységből, az elfelejtettségből ki kell emelkednünk. Egy álcázott diktatúrában éltünk több mint húsz évig, és ennek nagy az ára. Eltökélt szándékunk, hogy korszerű stratégiát fogunk megvalósítani, mérsékelt iszlamizmus mellett, és látni kell a társadalmi komplexitást is, hogyha az ember a politikai dinamikát meg szeretné érteni. Tehát a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása kell, hogy irányítsa a társadalmi fejlődést, a gazdaság fejlődését. Nem fogjuk elfogadni, hogy az szélsőjobbnak megfelelő szélsőséges erők irányítsák az eseményeket. És nem mondunk le a korszerű, a haladó irányról. Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a nőktől a szerzett jogaikat, hogy sérüljenek az emberi jogok, és a nyugattal kölcsönösen előnyös kapcsolatra fogunk mindig is törekedni. Hölgyeim és uraim, nehéz ez az út, nagyon sok csapdahelyzet vár ránk, és békét kell teremtenünk, a kudarcnak is nagy a veszélye. Hogyha a muszlimok egymás elleni konfliktusáról beszélünk, akkor emlékezhetünk a felgyújtott marabukra, és a mai merénylet is sajnos ezek sorába írható és ez komoly fenyegetés, komoly veszély. Vennünk kell ezt az üzenetet, meg kell értenünk az ebben rejlő veszélyeket, és a forradalom ellenségeit egyrészt fel kell tárnunk, másrészt békésen rendezni kell a helyzetet. Folytatnunk kell az eddigi politikánkat a tartós fejlődésre kell törekednünk, és komplex, nehéz folyamatról van szó, de lassanként halad előre. Hölgyeim és uraim, a forradalmunk, az arab forradalmak nagyon komoly kihívásokkal jártak, és nagyon sokszor nehéz jobb szóval illetni ezeket a történéseket, mint hogy a szerencsén, illetve a gondviselésen múlik, hogy hogy alakul az országok sorsa. Nagyon sok szenvedést viseltünk el a jogállamiság hiánya miatt, illetve a rendezett nemzeti működés hiánya miatt. Emlékezhetünk, hogy a csaló választások eredménye rendszeresen 99%-os többség volt, így maradhatott a diktatúra hatalmon. És ezt elutasítva nem volt mibe kapaszkodnunk, nem volt alkotmányos támpontunk, nem volt olyan nemzetközi jogforrás sem, amelyet érvényesíthettünk volna. És ezért is szeretnénk, hogyha most a nemzetközi intézmények, az egyetemes emberi jogok, illetve a nemzetközi egyezmények fényében ítélnék meg a választásokat, az országunk fejlődését, és múlt héten Addis Abebában az Afrikai Unió éppen jóváhagyást adott arra a projektre, amelyet segíti. Hölgyeim és Uraim! Magunkra kell számítanunk, de szeretnénk Európára is számítani. Annak érdekében, hogy először közös, főként azért, mert közös történelmünk először közösek az érdekeink. Tudom, hogy az földközi tengerészeki partján is vannak nehézségek, ugyanakkor középtávon mindenképpen a gazdaság megszilárdítását kell megpróbálnunk, a születő demokráciát kell megerősíteni, méghozzá minél hamarabb. Először is szeretnék köszönet mondani Németországnak, hogy elfogadták azt, hogy adósságunk egy részét 60 millió euró értékben fejlesztéspolitikai projektekre váltja. Reméljük, hogy más partnereink, főként elsősorban Franciaország ugyanígy jár el. Hölgyeim és uraim, a gazdasági aspektusokon túl beszélni kell mélyebb dolgokról is a két világ között. A csillagászok, galaxisokról, galaxisok csoportjairól beszélünk, ugyanígy mondhatunk kultúrákat, kultúrák csoportjait azt mondták, hogy Irán keleti részén kezdődik a kelet. Nos, a Magreb azt jelenti arabul, hogy nyugat, mi vagyunk tulajdonképpen a dél, nyugat, és az észak nyugattal ugyanazt a görög, keresztény, zsidó, muzulmán múltat osztjuk meg, és hát bizony a kapcsolatok igencsak összetettek. Tudjuk, hogy a születő nyugat mivel mennyit merített az arab-muzulmán kultúrából, ugyanúgy a modern arab-muzulmán kultúra is rengeteget merített Európá eh, eredményeiből, mind a tudomány, mind a politika, mind a műszetek terén eh, csak akkor eh, lehet ez mindenki számára előnyös, hogyha egyenlő alapokon bíráljuk el egymást. 300 millió arab szerves részét képezi az európai a kultúrának, és bizony nem lehet azt elfogadni, hogy nem egyformaként kezeljük egymást, az új generációk pedig erre mutatnak hajlandóságot. Hölgyeim és uram, az arab világban Európa behatása láthatjuk, hogy mennyire meghatározó. A 20. században Nasser Saddam és Kadhafi arab bismárká próbált válni. Az arab egység sajnos módon egy karizmatikus ember, illetve a fegyverek erejére épült, láttuk, hogy ez nem működik. Egy Magreb Unióról álmodunk, az Európai Unió modellét követve, demokratikus államok és szabad népek között mindenki előnyére szolgálva. az Európai Uniót nagyon nagyra tartjuk, azért, mert óriási csoda tulajdonképpen a francia-német megbékélés. Egy ilyen csoda megmutatja azt, hogy lehetőség van arra, hogy ezeket a csodákat megismételjük. Kérem, hogy segítsék ennek a békének a létrejöttét a közel-keleten. Kérjék azt Izraeltől, hogy ne blokkolják a békét ebben a régióban. Gondolkozzanak el azon, hogy a béke az nem egy ideiglenes fegyverszünet, amit arra használnak ki, hogy fényesítsék a fegyvereiket az újabb háború előtt, illetve kérjék, hogy már van itt, engedjék szabadon. És hagyják, hogy Tunéziába visszatérhessen, és az egészségi állapota javulhasson. Hölgyeim és uraim, egy személyes emlékkel kezdtem, ha megengedik, akkor egy, ugyanígy fejezem is be. Strasbourg az város, ahol tanultam, ahol meg a szakmámat tanultam, és nagyon megkapó volt a Strasbourgiak személyisége. Itt született két lányom is. Itt alapvető döntéseket hoztam. Amikor fiatal gyakornak voltam általános évek elején, akkor az egyetem egyik nagy professzorához fordultam, kérdeztem, hogy a doktorátusomat miből írjam. Azt mondta, hogy az ember kísérletek témájára koncentráljak. Elfogadtam azonnal, nem azért, mert érdekelt a témám, azért, mert szeretem volna elmondani, hogy Mark Kleinnal írtam a doktorimat. Akkor nem tudtam, hogy csak azért, mert zsidó volt, egy koncentrációs táborba küldték őt korábban, és azért, mert orvos volt, emberkísérletekre kényszerítették a fogvatartottakkal az emberi borzalmak útját jártam át, amikor a doktorátusomat készítettem, a lelkiismeret nélküli orvostudományát a, a, a gonosz banalitásába láttam be. A kutatásaim során olvastam először az ember jogok egyetemes nyilatkozatát, Szerintem Marie Klein egy pillanatra sem tudta, vagy ismerte fel, hogy erre a furcsa fiatal külföldire mekkora hatással lesz az ő életére, illetve hogy milyen hatása lesz egy emberek ezrének az életére is. Elképzelhetetlen volt az, hogy ez a behatás majd nekem mibe kerül, számüzetésbe, börtönbüntetésbe, üldöztetésbe, ugyanakkor óriási győzelemhez is vezet mert ez a győzelem teszi lehetővé, hogy itt legyek ma önök között, itt a demokrácia, a béke, a népek barátságának templomában, ahol szabad emberként beszéltek egy szabad nép nevében. Ezért szeretném ennek ajánlani Permettez-moi enfin de saluer... Végezetül megragadnám az alkalmat, Strasbourgot, Elzászt, üdvözöljem a francia, tunéziai barátságot, az európai arab barátságot, és végezetül elmondom azt a legszebb dolgot, amit két ember mondhat egymásnak, a salam aleikum, a béke legyen önökkel. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem, nem sokat tehetek hozzá az elnök úr szavaihoz, meg az önök tapsához. De az elnök úr beszéde alatt több kérést kaptam a hozzászóláshoz, és a, a taps is mutatta azt a, szimbólum, azt a szimbolikát, amely azt, azért is esik, hogy az ülés után egy perces csenddel fogunk adózni a, az áldozatok emléke előtt. Szeretném, ha mindenki felállna most, és egy perces néma csenddel emlékeznék meg róla. Darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Szeretném megköszönni Önöknek. Köszönöm Tunéziai államelnök úrnak. Egy megható pillanat voltunk tanúi. Éljen Tunézia, éljen a szabadság, éljen a demokrácia. Köszönöm, elnök úr.